Dear colleagues, good afternoon. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit, és különös tekintettel a Központi Bank elnökét, Mario Draghi urat. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat erre a harmadik monetáris párbeszédre. Az második májusi monetáris párbeszéd óta lendületet vett a gazdasági növekedés, és a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a növekedés beindult Európában, és ezért nem utolsó sorban a monetáris politika a felelős, hogy a gazdaságunk most jobb állapotban van, mint valaha, vagy hát mint régebben. Az infláció nagyon alacsony, ez is egy érdekes jelenség. Egyfajta ö, pénzügyi elméleti kérdés is, hogy hogy a növekedéssel párhuzamosan nincsen infláció, ez egy sajátos jelenség. Az utolsó központi banki irányító tanácsi ülés szeptemberben megerősítette, hogy továbbra is a jelenlegi irányt kívánja folytatni, és ez a politika 2017 végéig, vagy azon túl menően is megmarad de legalábbis addig, míg az irányító tanács nem látja úgy, hogy más politikát kéne követnie. Többféle szenáriót persze felvázoltak, megvitattak ezen az irányító tanácsi ülésen, de a program ö, időpontjai nem pontosodtak, azt tudjuk, hogy hát ősszel most ez fog menni, meg kell vizsgálni még, hogy ez meddig tartható így, a mindenkori folyamatos prognózisok tükrében. A mai eszmecsere témájául drági elnök úrnak felvetettünk néhány témajavaslatot, például az egységes belső monetáris politika és végrehajtásának problémáit, valamint a vállalati ö, szféra ö, közbeszerzési ö, vonatkozású tevékenységét. Ezek elméletileg is, de gyakorlatilag is érdekes témák. Ideértve ezeken belül a decentralizált végrehajtás kérdését, hogy hogyan lehet egy központi monetáris politikát decentralizáltan végrehajtatni, és hogy ennek a politikának egyes elemei mennyire sikeresen mennek át a gyakorlatba. Különös tekintettel az ila vonatkozóan. Ugye a bankunió és a tőkepiaci unió fejlődésének vannak centralizált és decentralizált elemei, és ezeknek a dinamikáját is szeretnénk vizsgálni. Aztán arra kértük Drági urat, hogy a Corporate Sector Purchase Programnak a köz, közeljövőjét vázolja fel nekünk. Több képviselő felvetette, hogy itt több átláthatóságra lenne szükség és javult is ez egyébként, amit elismerünk. És örülünk neki, de vannak még kérdéseink, hogy még hol és hogyan lehetne ezt javítani. És hol vannak még olyan elakadások, amelyek negatívan hatnak az eszköz hatékony működésére. Na, tehát hát bőven van már a érdekes témánk. Drági elnök úr, Megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Örülök, hogy újra itt lehetek önök előtt. Ez a harmadik idei meghallgatás eszmecsere közöttünk. Egy évvel ezelőtt azt tettük terítékre, hogy az új euró övezetnek mi a jövője láttuk, hogy fellendülőben van a térség az Egyesült Királyság kiválási törekvései ellenére. A gazdaság felgyorsult, a növekedés felgyorsult, és kiszélesedett azon területeknek a köre, amelyekre a monetáris politika pozitívan hat. A jelenlegi prognózisról beszélnék most, és arról, hogy milyen intézkedéseket teszünk és ezen belül különösen két dologra koncentrálnék a központi bank monetáris politikáján belül ugyanis, a Corporate Sector Purchase Programre, a CSP-re és a monetáris politika végrehajtására Európa szerte. A gazdasági növekedés most már megszilárdult és széles alapokon áll, sok ágazatban érezhető, a GDP reál növekedése jobb, mint azt vártuk 2017 első felében, 2,3%-os egyéves összehasonlításban. Az eurozóna gazdasága 17 ágazatban nő, és a prognózisok további növekedést prognosztizálnak, tehát a helyreállás elkezdődött, és ez főleg belső piaci erők eredménye, és a munka nélküliség is csökkent, sőt, 8 éve a legalacsonyabb. A foglalkoztatottak száma az eurozónában több mint 7 millióval nőtt 2013 májusa óta. Ezek az új munkahelyek és a háztartások növekvő jövedelme a magánfogyasztás további növekedését mutatják, és egyre könnyebb hitelhez is jutni. Jó, hogy ezek belső erők, mert az ilyen erők az, azok, amelyek fenntarthatóvá teszik a növekedést. A szeptemberi LKB prognóztizáló ülésünkön azt fogalmazódott meg, hogy a korábbi jóslatainkat meghaladó éves GDP növekedés várható. 2017-ben 2,2% volt, az 1,8% 2018-as előrejelzés helyett. A kockázatok eloszlanak, vannak persze visszahúzó erők, ezek főleg globális okokra vezethetők vissza. A gazdasági növekedést azonban még egyértelműben át kell ültetni az inflációs dinamikába. A defláció ö, kockázata megszűnt, de a, az inflációval kapcsolatban is kell intézkedéseket tennünk. 1,5% volt az infláció augusztusban, az év végéig ez várhatóan még csökkenni fog, főleg az energiaárak enyhülése miatt, és utána pedig azt várjuk, hogy 1,5%-os lesz 2019-ben a szakértőink prognózisai szerint. Összességében azt látjuk, hogy az infláció nagyjából az inflációs törekvéseink eh, környékén alakul mag, majd, de a monetáris intézkedésekre eh, valószínűleg szükség lesz, ráadásul felfele irányban. Bizonytalanságot látunk továbbá a középtávú prognózisok tekintetében, mert eh, a a átváltási értékek a pénznemek között nagyon volatilis volt az utóbbi időben, és ez az árstabilitást középtávon nehezen kiszámíthatóvá teszi. Türelemre, kitartásra van szükség, és a headline inflation, az infláció célértékeit hozzá kell igazítanunk a gazdaság alakulásához. Ehhez azonban aktív monetáris politikára van szükség, és éppen ezért még idén azon gondolkodunk, hogy rekalibráljuk eszközeinket olyan értelemben, hogy az eurozóna gazdaságára vonatkozó tranzit átállási célokat és kitűzött árstabilitási célokat jobban elérhessük. Most a vállalati szféra vásárlási programjáról szólnék. 2014. júniusa óta azt látjuk, hogy egyre könnyebb hozzáférni a hitelekhez, a finanszírozáshoz. Elvitathatatlan, hogy a monetáris politika egy erősebb gazdasági tevékenységhez, és több munkahelyhez vezet és vezetett. Örülünk annak, hogy sikerült a nem hagyományos eszközök aktiválásával is további ösztözőt adni a termelőágazatnak. A banki ágazaton való átmenetele az ügyleteknek felgyorsult, e, javultak a hitelfelvételi körülmények, és felgyorsult. Az APP program ezt szimbolizálja, de ugyanez mondható el a hosszú távú refinanszírozási programokkal kapcsolatban. Az önök kérésére kifejteném akkor ennek a programnak néhány aspektusát, a CSPP-t. A kötvények és értékpapírok vásárlása mellett a CSPP nagyon fontos eleme a hitelekhez való könnyebb hozzájutási programnak. A piaci finanszírozási költségek aktív csökkentésével megvalósítjuk monetáris politikánk céljait, és a programon belül az eurozóna 2016. június óta jelentős mennyiségű kötvényt vásárolt, nem pénzintézet jellegű szervezetektől, ide értve a kis cégek által értékpapír is kívánt pénzeket is, mint egy 110 millió euró értékben, 200 kibocsátó 20 országban bocsátotta ki ezeket az értékpapírokat, nagyon sok ágazaton belül valósult ez meg. Ezeket az adatokat egyébként a weboldalunkon is nyomtatott anyagainkban is elolvashatják de folyamatosan változnak, mellesleg javulnak ezek a, az adatok, és egyre több adatot közlünk az átláthatóság javítása érdekében, anélkül, hogy monetáris politikánk működési mechanizmusát aláásnánk. A corporate, tehát a vállalati szféra kötvényvásárlása révén sok likviditás indult meg, és a CSPP által elért eredmények azonban nem csak a kötvénykibocsátóknak jók, hanem minden más vállalat és ágazat is profitál ebből a helyzetből. A magasra értékelt vállalati kötvények, amelyek korábban nem voltak vásárolhatók, vagy csak pénzintézetek által voltak vásárolhatók, ezek most elérhetők lettek, nem pénzintézetek számára is, mintegy 70 százalék ponttal és 1,25 százalékkal javult a helyzet 2004 márciusától napjainkig. Announcement. Spreads of non-investment grade corporate bonds, which are not eligible for the CSPP, have also declined by 262 basis points from 5.59% in March 2000. Nos, Ami az asset purchase illeti, ugye itt az volt a cél, hogy a, eh, hogy eh, a felvásárlásokat eh, csökkentsük. Nos, nagyon fontos az, hogy megfelelő hitel feltételek érvényesüljenek a reálgazdaságban. Ilyen szempontból nagyon pozitív változásokat láthatunk a KKV-k esetében. Egyre több vállalat próbál piaci alapon hitelhez hozzájutni, miután jobbak a lehetőségek, és a bankoknak nagyobb kapacitása van arra, hogy kisebb vállalatoknak hitelt nyújtsanak így aztán kevesebb megszorítást alkalmaznak a, hit, a hitelhez való hozzájutáshoz. mióta ezt a bejelentést megtettük, ezt a közleményt megtettük, addig azóta körülbelül 15 alapbázisponttal csökkent az ezzel kapcsolatos kamatláb. Nos, a kisebb cégek arról számolnak be, hogy jobban hozzáférnek a hitelhez, tehát jobb finanszírozási körülmények között élnek. A CFPP tehát megerősítette a reál gazdaság finanszírozási lehetőségeit, és egy nagyon fontos monetáris ösztönzést jelentett a gazdaságban. Nagyon fontos az, hogy alapvetően támogató jellegű volt ez a, az elképzelésünk. Egyértelmű, hogy ez meg is valósult az összes vállalat esetében, függetlenül attól, hogy ezek az európai vállalatok mekkorák. Ez az összes ágazatban jelen van az euróvezet, a teljes euróvezetben. Tehát látható egyfajta sima átmenet az egységes monetáris politika felé. Egységes valuta, egységes monetáris politika. Az igazgató tanács döntőstéket hoz arról, hogy hogyan lehet az árstabilitást megtartani a teljes euróvezetre vonatkozóan. Illetve irányelveket, iránymutatásokat fogalmaz meg ezen politikai döntések, vagy monetáris politikai döntések végrehajtására. A statútum értelmében, az alapszervezet értelmében az EKB a tagállami nemzeti bankokkal kommunikációt folytat arra vonatkozóan, hogy az euró rendszerrel kapcsolatos feladatokat hogyan hajtják végre. A tagállami nemzeti bankoknak, bankoknak pedig az a kötelessége és feladata, hogy az EKB által megfogalmazott iránymutatásokat betartsák. Ez egy decentralizált megközelítés, és figyelembe veszi az euró övezet pénzügyi struktúráját. Tehát monetáris unió, amelyben szegmentált pénzügyi piacok találhatók. ilyen környezetben nagyon fontos az, hogy a tagállami hogy a tagállami nemzeti bankok együtt működjenek, és ez mindenképpen, ez a harmonizáció mindenképpen hat előnye jár. Például pontos adatokat tudunk begyűjteni nagyon sok helyi érintett féltől. Ezeket lehet integrálni a harmonizált információs bázisba, az igazgató tanácsnak pedig pontosan ilyen információkra van szüksége ahhoz, hogy döntéseket tudjon hozni. A központi bankok pontosan tudják a tagállami viszonyokat, jog, jogszabályokat, ezáltal sokkal jobban ki tudják választani, hogy milyen garanciák a legalkalmasabbak egy-egy központ, európai központi banki fellépésre. Ez sokkal hatékonyabb, mint egy központi döntéshozatali rendszer hogyha még ne, amíg nem valósul meg az igazi tőke és az igazi tőke piac Európában, amíg nem teljesen egységes, addig nagyon fontos, hogy meglegyen ez a fajta döntés hozzáadói rendszer. Nem szabad nem szabad ugyanazt a döntés, központi döntéshozatalt alkalmazni a különböző jogszabályokra. Nos, a célunk az, hogy a jövőben integráltabbak legyenek a tőkepiacok, és ennek természetesen majd a eredményét föl is lehet használni az euróvezetben. Felkértek arra, hogy a decentralizációról beszéljek. Ezen témában lenne egy, még egy záró gondolatom, illetve a gazdasági és pénzügyi és monetáris unió működéséről. Elég sok non-standard olyan politikai döntésünk volt, amelyek rendkívül eredményesek voltak az euróvezetben. De ne feledjük, hogy milyen nehéz időket éltünk meg a válság alatt. Például az intézményes hiányok, a strukturális a strukturális problémák, túlságos kockázatvállalás, ez mindenképpen rosszat tett a visszacsatolási láncnak, a tagállamok, illetve a központi bankok között. Ennek az volt a következménye, hogy összehúzódott a gazdasági tevékenység az európai, az euróvezetben, és ez természetesen az árstabilitásnak is nagyon rosszat tesz. Az tett, ahhoz, hogy ezt megfordítsuk, nagyon komoly erőfeszítéseket kell eltennünk. Hogyha az összes tagállamban pozitív a spillover, akkor arról is beszélnünk kell, hogy az összes tagállam részt vett abban, hogy a mi útmutatásaink megvalósuljanak, és ennek segítségével valósult meg az, hogy azt az inflációs szintet értünk el, amit megcéloztunk. Ciklikus kiigazítás történt, de még mindig vannak strukturális problémák, amelyek nem tesznek jót a strukturális gazdasági konvergenciának. A jövőben a konvergenciát javítani kell, illetve arra kell törekedni, hogy a gazdasági és monetáris unió jobban működjön. Ehhez az kell, hogy a tagállami kormányok fellépjenek a szakpolitikai területeken, illetve a gazdaságban rejlő potenciált fel kell szabadítani. Továbbá a gazdasági és monetáris uniót úgy kell működtetni, hogy ez valóban megfeleljen a céljának. Köszönöm szépen a figyelmet, most pedig szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm, drági úr. Köszönöm, köszönjük ezt a nagyon-nagyon érdekes prezentációt. És mi is nagyon várjuk már a további döntő lépéseket az önök részéről, illetve szeretnénk mi is már azt tapasztalni, hogy az EMU teljes mértékben megfelel annak a célnak, amelyek az érdekében létrejött. Ön az útmutatásokban, az útmutatásokon keresztül kimutatta azt, hogy a szakpolitikákat te, a lehető legtágabb értelemben fel kell ölelni. Nagyon fontos még az a gondolata, ami a tőkepiacokról, illetve a decentralizációs keretről mondott, illetve a spillover hatás és nagyon fontos a Corporate Purchase Program esetében. Köszönöm ezeket a gondolatokat. Most a kérdések fognak következni, és aztán a válaszok. Brian Hayes az első kérdés feltel. Drági úr, üdvözlöm itt az Ekonban, köszönöm a beszédét. Két kérdésem van. Az egyik az inflációs célkitűzésről illetve a quantitative easing kérdése. A második. Nézzük az első témát. Azt mondta, hogy az EKB inflációs projekcióit lefelé lefelé frissítették az elkövetkezendő évekre az euró és a dollár közötti kapcsolat miatt. vagy egy 15%-os változás az euró, illetve a dollár árfolyamai között ez a, végül is a gyenge, e, a, enyhe gyengülésnek is bekövetkezhető, közölhető az amerikai gazdaság részéről. Kérdésem, hogy ennek fényében még mindig el tudjuk érni a 2%-os inflációs célkitűzés, és miután az USA gazdaságén lassan növekszik, biztos, hogy ez megvalósítható? A második kérdés, kvantitatív easing. Az EKB-nak bizonyos tagállamokban, Írországban, Portugáliában, Németországban eh, az EKB majdnem elérni, eléri a 33%-os birtoklást a eh, kötvények esetében. Ez nem szül aránytalanságot? Tehát arra vonatkozóan, hogy az EKB mit vesz meg, mit vásárol föl, Gondolt arra az EKB, hogy a 33%-os küszöböt megváltoztatja? Önök szerint csak a negatív körülmények között érvényes, érvényesek ezek a, ezek a küszöbértékek? Mi a helyzet azokban a tagállamokban, ahol nagyon közel állnak a küszöbérték elértéséhez? Köszönöm szépen. Igen, enyhén lefelé értékeltük át ezeket az arányokat. Most egy V betűhöz hasonló, V betűhöz hasonlít az infláció menete. Ez valójában a kőolaj árának tudható be, de természetesen a dollár-euró árfolyam változása is befolyásolta a helyzetet. Fölmerül a kérdés, hogy mi annak az igazi hatása, hogy, az, eh, hogy a dollár-euró átváltási arány eh, árfolyam változik? Persze nyilvánvalóan ez nem egy szakpolitikai célkitűzés. Nos, nem könnyű felmérni azt, hogy az elmúlt időszak hatása pontosan mi a két valuti, valuta árfolyamának megváltozásáról. Három szempontról szeretnék most beszélni. Egyrészt megkérdőjelezhetetlen, hogy az euróvezetben javult a gazdasági helyzet, és hát ez mindenképpen, erről mindenképpen beszélnünk kell, tehát kérdés az, hogy a világon az összes többi gazdaság milyen módon növekszik. Van egy másik szempont is, a különböző, jog, a különböző államokban vajon hogyan változik a monetáris politika. A harmadik szempont pedig a bizalmi szint változása. Hogyan vélekedik tehát, mennyire bízik a világ az euróvezetben? Ennek politikai összetevő is vannak, ugye ezt, el, ezt láthattuk az elmúlt fél év során. És egyébként a valuta árfolyam tükrözi azt bizonyos mértékig, hogy mennyire bíznak az világ többi részén az euróvezetben. Nehéz ezt a három szempontot egymástól szétválasztani, de egészen biztos, hogy az inflációs rátára befolyással voltak ezek részben vagy egészben, és az is biztos, hogy természetesen a gazdasági tanács tagjai figyelték az erre vonatkozó változásokat. Meg tudjuk-e valósítani a célkütőzésüket? Mi bízunk benne. Jelenleg elég expanzív a monetáris politikánk, és úgy gondoljuk, hogy ez segít minket abban, hogy, hogy az inflációs célkitűzést elérjük. Úgy vegyük, hogy ez valójában önmagától is, tehát fenntartható módon megtörténik majd, de ehhez türelmesnek kell lennünk, illetve a monetáris politikát a jövőben is folytatni kell kitartóan. Nézzük a második kérdést. Természetesen a portfólióban az összes kötvényt vizsgáljuk a 33%-os küszöbértékben, és a válasz nem az igazgató tanács nem tárgyalt arról, hogy ezt a küszöbértéket megváltoztassa. Köszönöm szépen. Köszönöm, Pervans Berez Köszönöm szépen. Drági úr, egy korábbi kérdésünkre beszélt, vagy válaszolt vagy reagált az Európai Központi Bank, és ebben a mikroprudenciális felügyeletre vonatkozó felülvizsgálatra tettek javaslatot. Ez egy egész csomag, nem tudom, hogy erre mikor kerül sor. Ismervén az ön tapasztalatát, egészen biztos, hogy ennek a, ezeknek az ügy, ügynökségeknek a működését ön felül fogja vizsgálni, illetve figyelme fogja kísérni. Ilyen elvárásai vannak. Ön szerint ezek az ügynökségek hogyan tudják jobban elvégezni munkájukat, Van még egy kérdésem az átláthatóságról. A corporate sector purchase-ben nagyobb átláthatóságra van szükség. Ön említette azt, hogy nagyobb átláthatóságra van valóban szükség. Nyilván a kvantitatív easinget én nem vonom kétségbe, sőt, én arra ösztönözném a központi bankot, hogy ezt még erőteljesebben tegye, de említette azt is, hogy foglalkoznak azzal, hogy ezen túlmenjenek, túllépjenek, és nagyobb mértékű átláthatóságot kívánnak megvalósítani. Ez pontosan mit jelent? Mindenképpen üdvözöljük az európai pénzügyi felügyeleti rendszer felülvizsgálatát amely különböző változásokat magában foglal majd. Az FSF létrehozása nagyon fontos lépés volt egy új keret megteremtése felé. Ezzel pedig az egész rendszer sokkal ellenállóbbá vált. Ez azt jelenti, hogy mi a monetáris politika kialakítóiként szintén előnyét látjuk ennek, mert a monetáris politikát hosszabb távon tudjuk kibontakoztatni, szemben azzal, hogyha a bankrendszer kevésbé ellenálló maradt volna. Mi tehát támogatjuk a felügyelő hatóságok teremtette keretet, ami Ami az SZRB-t illeti, nem várunk nagyon nagy változásokat ettől a felülvizsgálattól, és én az én feladatomként azt tekintem, hogy minél sikeresebb legyen ez a folyamat, úgyhogy nagy örömmel várjuk a különböző javaslatokat arra vonatkozólag is, hogy hogyan végezzük jobban a feladatunkat szemben az eddigiekkel. A kérdés sajnos mikrofonon kívül hangzott el. Mindenképpen meg akarjuk vitatni ezeket a javaslatokat az irányító bizottsággal. Az egyik ilyen javaslat például az, hogy a hogy az irányító bizottságnak nagyobb feladatkört adjunk. Az SRB eredetileg nem egy döntéshozó szervként, szervnek, szervként jött létre, hanem egy olyan grémiumként, amely korai előrejelzéssel foglalkozik. Ezt mindenképpen szerettük volna kidomborítani a többi felügyelő hatósághoz mért különbségként. Az ESRB egyébként egy olyan grémium, ahol a többi irányító testület vezetője is részt vehet a különböző üléseken, együtt tanácskozhatnak arról, hogy hogyan lehet a továbbiakban javulást eszközölni. Az ESRB szempontjából ez volt egy nagyon fontos változás. A koordináló funkcióra gondolok. A korszerű koordináció viszont egy kicsit ráhat a döntéshozatalra is a különböző vezetők eszmecserének platformot adva. A bankunió kiteljesítése is előttünk áll még, a tőkepiaci unió menetrendje, roadmapje, ezekről mind-mind tanácskozni fogunk az ESRB belül. Ami az átláthatóságot illeti, ahogyan az imént már említettem, úgy gondolom, hogy átlátható módon, módon működünk, és az eddigiekhez viszonyítva további javulást értünk már el. Semmi gondunk nincs azzal, hogy különböző információkat tegyünk közzé, egészen addig a pontig, ahonnan kezdve az információ közzététele kontraproduktívvá válik a monetáris politika végrehajtása szempontjából egészen addig a pontig, ahol ahonnantól kezdve a piacok ellenünk kezdenének működni. Ez tehát számunkra a limit. 200 különböző vállalkozásról van szó, rengeteg részvényről, nem, nem igazán tartjuk jogosnak azt a felvetést, hogy mindenféle információt közé tegyünk a részvényvásárlási program hatékonyságát csökkenteni, ha bizonyos információkat, információkat közé tennénk. Mindenképpen meg kell akadályozni, hogy a piaci részvevők visszaéljenek ezekkel az információkkal, amelyeket közzétennénk de természetesen az adott keretek között mindenképpen közzéteszünk minden információt, mindaddig, amíg biztosítani tudjuk, hogy hatékony marad a monetáris politikán. Köszönjük, Sander Lons. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm, drági úr. Nem sokára megkezdjük az eszmecserét a parlamentben az LKB éves jelentéséről, ez az idejében én vagyok a jelentéstevője a témának. Megragadnám az alkalmat, és rákérdeznék önnél néhány dologra különösen az átláthatóság témakörében. Van egy javaslat, amelyet kör- köröztetnek, és amelynek a célja az, hogy az összeférhetetlenséget megakadályozza. Az LKB-nak ennek értelmében a az irányító bizottság tagjainak a pénzügyi érdekeit közzé kellene tennie, valamint az etikai bizottság kapcsolatosan is bizonyos megkötéseket megfogalmaz. Mit gondol erről? Úgy gondolom, hogy összességében a két javaslat támogatható, de természetesen ezeket meg kell vitatni a kormányzó tanácsban a többi kollégámmal. Erre a válaszra számítottam, úgyhogy egy kiegészítő kérdéssel is készültem, mégpedig Kínával kapcsolatosan. Mindannyian olvastuk azt a jelentést, miszerint Kínával kapcsolatosan vannak aggályok, példátlan számadatokat láthatunk az idei évben, sokat beszélünk Kínáról a napokban. Hogyan látja ön a kínai gazdasági helyzetet? Mi lenne a kínai gazdaság gyors ütemű lassulásának a hatása Európa gazdaságára? Fennáll-e a globális válság kockázata, és ha igen, akkor mennyire tartja valószínűnek, hogy bekövetkezik ez a forgatókönyv? Köszönöm. Igen. Láttuk, olvastuk mi is a BIS jelentést. A szakembereink foglalkoznak Kínával nyilván. Két dimenziót kell itt felvázolni. A globális pénzügyi stabilitás kérdésköré, köre, a másik pedig az eurozóna gazdaságára gyakorolt lehetséges hatás. Abban biztosak vagyunk, hogy a kínai pénzügyi hatóságok, ha akarnak, képesek a problémával megbirkózni, és el is kezdték ezt. Ez azonban közvetlen veszély. 2015 elején is volt egy ilyen közvetlen fenyegetés, amikor attól tartottak a megfigyelők, hogy a kínai gazdaság hirtelen lelassulhat, de azóta nagyon megváltoztak a körülmények. 2015-ben erre megpróbáltuk reagálni is, és megfelelő módon alakítottuk a stabilitási programunkat. Most egy kicsit más a helyzet, jelentősen más. A gazdasági fellendülés, helyreállás elsősorban ott nálunk belső okokból, belső fogyasztásból és belső beruházásokból fakad, és az alacsony kamatlábak is ezt mutatják. Tehát a hozzáférhető jövedelem megnőtt, és közben a foglalkoztatottság is nőtt, és emiatt a kitettségünk a külső hatásoknak csökkent. Nyilván továbbra is lenne óriási hatása Kína gazdaságának lelassulásának, de nem akkora, mint mondjuk két évvel ezelőtt. Tehát ön bízik a kínai pénzügyi hatóságok hatékonyságában? És mi a helyzet akkor észak, észak korával, ugye? Ö, ö, a rakétás ember, ahogy hívják újabban az észak egy diktátort. Még mi is azt mondjuk, üléseink végén, hogy a külső hatások alapvetően jobbak, de vannak alulbecsült, főleg geopolitikai kockázatok, tehát ezek sajnos soha nincsenek kizárva az ilyen típusú kockázatok. Köszönöm, Niederhajzen, tessék. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm, drági úr, újra körünkben. Két kérdésem lenne önhöz a normális monetáris politikán túlmutatóak ezek. Mi van a kriptovalutákkal? Ez egy nagyon izgalmas téma. Kína ezeket a bitcoin típusú ügyleteket betiltotta, illegálissá tette. Mexikóban hasonló jogalkotás zajlott a fintek cégek jelentős megzabolázásával, és Vito Consancho, a mi banki elnökünk is azt mondta, hogy ezek a spekuláció eszközei, amelyek révén a ö, pénzárfolyamok nagyon komolyan befolyásolhatók. Önöknek van-e a kriptopénznemekkel kapcsolatban politikájuk, stratégiájuk, és ön inkább a kínai betiltás felé ö, trend követője, vagy a japáni, amely szabályozná azt. A múlt heti EKB iránymutatásokban az szerepel a pénzügyi, pénzintézetekkel kapcsolatban, hogy a jövőben nagyobb tőkekövetelményeknek kell megfelelni a pénzintézeteknek, de ezekkel az európai fintech cégeket nem hozta hátrányos helyzetbe ez az új szabályozás? És akkor mi van azzal az irányelvvel, amely az, azon a szolgáltatásért és ágazati szolgáltatásért azonos ágazati kockázatot ír elő, mint alapelv? Az első kérdésére nem válaszolva, hanem inkább én magam is kérdezve, azt kell megvizsgálni, hogy a bitcoinnak mekkora a reál veszélye a gazdaságra. Ugye, hogy mekkora ez a piac, kik a használói, és hogy konkrétan milyen hatásai lehetnek a gazdaságra. Mind három aspektus megvizsgálása után oda jutottunk, hogy még korai lenne a bitcoin és általában ezek, ezen virtuális valuták jelentőségét szóval nem kell őket túlbecsülni, hogy az LKB ezzel kapcsolatban mit döntött, semmit nem döntöttünk még. Elvileg ugye kompetensek lennénk a betiltásra, de ez nem merült föl intézményi közös álláspont nincs ebben a témában, csak eltérő egyéni szakmai álláspontok, ön ezek közül csak egyet emelt ki. De a második kérdésére is válaszolva, a fő bajunk, ö, okunk az aggodalomra ezen új ö, innovációkkal kapcsolatban inkább az, hogy hogy a kiber kockázatok általában nagyok. És ezek kiszűrésére és törekszünk nem a bitcoin típusú pénzekére, hanem a kockázatokére. Hogy a fintek európai fintek cégek számára ez megdrágítja a működést, igen, lehet, de én az ön által is hangoztatott elvet vallom, hogy ugyanabban az ágazatban, a tevékenység kapcsán legyen ugyanaz a kockázat mindenhol, és az LKB iránymutatások pont ö, arra mutatnak rá, hogy specifikus körülmények érvényesek sajnos sok helyütt, és ezeket egyenként kell megvizsgálni ahhoz, hogy bármit mondani tudjunk. McCarthy. Köszönöm, elnök úr, és drági elnök úr, önnek is, hogy ellátogatott nem csak ide most ma, hanem Írországba is nemrég, és ott, amit nyilatkozott, azt a helyi sajtó fel kapta, és egyes ellenzéki hangok azt mondták, hogy az LKB e intézkedései nem elegendőek egy jövőbeli hasonló, mint volt buborék kiszűréséhez. Az LKB e szerint az ingatlan piacon van-e továbbra is Írország vonatkozásában veszélye egy új ingatlan buborék kialakulásának? Mert ö, most ugye leálltak az építkezések, és nagyon sok embernek nincs lakása, fölmentek az árak, az ingatlan árak, és egyre eladósodottabbak megint az emberek az ingatlanaik miatt. Kinőheti ez magát rossz értelemben úgy, hogy újra egy ingatlan buborék alakul ki. Ha még megengedik, lenne egy másik kérdésem is a Corporate Sector Purchase Programmal kapcsolatban. A kis és középméretű vállalkozások kapcsán a CSPP elvileg ugye arra szolgálna, hogy teret teremtsen a könnyebb pénzmozgásokhoz, és így a kis és középméretű vállalkozások finanszírozásához is. Mérhető-e már ennek a hatása? Van-e pozitív hatása? Hogyan számosítható ez? És Igazolható, e hogy tényleg a KKV-khoz jutott el ez a könnyítés, hogy már benefitálnak belőle, hogy már elérte őket ez a pozitív hatás. Köszönöm. Ami az ingatlan buborékok veszélyét illeti, meg kell különböztetni, hogy helyi vagy rendszerszerű a, a buborék típusa. Egyes országokban és egyes városokban különösen nagyon megnőttek az ingatlan árak. Persze ennek lehet az is az oka, hogy korábban alulértékeltek voltak az ingatlanok, de néha normális árszintről is hirtelen felugranak. De ezt a jelenséget egyes városokra korlátozottnak, vagy országokra korlátozottnak lehet tekinteni. Ez nem rendszerszerű. A buborék természet az, hogy rendszerszerű. De az igaz lehet, hogy az ingatlanár növekedés mellett, hogyha a hitelek ára is hirtelen megnő, és ez történt ugye az előző válság előtti időszakban, hogy nem csak az ingatlanárak, hanem ezek a költségek is felmentek, akkor alakulhat ki buborék. Ez a második komponens nem valósul meg jelenleg. Tehát vannak ilyen fellángolások, de ezek gyógyulnak és még mindig jóval az alatt vagyunk, ami a válság idején, annak idején kialakult. Mert a reál gazdaság pénzhez jut és finanszírozható. Tehát nem gondoljuk, hogy rendszerszerű buborékok kialakulásától kell most tartani. Ami az ingatlanár válságot illeti, ön is kimondta ezt, hogy az építőiparbeli kapacitás hiányokhoz vezetett. Akkor válik veszélyessé a dolog, hogyha nem reagálunk semmit. A monetáris politikát azonban addig nem szabad bántani, amíg csak helyi a jelenség, azt helyire kell kezelni, és az Ír Nemzeti Bank egyébként makroprudenciális intézkedéseket hozott 2015-ben, amelyeket 16-ban felülvizsgáltak, hogy a probléma kezelhető legyen, és kezelhető is. Más országokban is vannak hasonló makroprudenciális intézkedések, például Hollandiában, Franciaországban is beszélnek ilyenekről. Tehát azon a szinten kell kezelni a problémát, amelyik szinten kialakul. Ezek helyi túlértékelések, amelyeket helyileg lehet kezelni. Attól még, hogy vannak túlértékelések, összességében, átlagosan az eurozónán belül nem mondható, hogy általános lenne az ingatlanok túlértékelése, a kereskedelmi célú ingatlanok esetében volt egy ilyen probléma, az S&D egy évvel ezelőtt 8 európai ország figyelmét felhívta arra, hogy vigyázni kell a kereskedelmi hasznosítású ingatlanok árára, de ezekre intézkedések is születtek, és nem lett baj. Mi is feltesszük magunknak néha a kérdést, a corporate program elején is ez volt az alapkérdés, hogy ezek az intézkedések majd tényleg javítják-e a KKV-k hitelhez jutását is, vagy csak a nagy cégeknek eh, kedvez, akik a kötvényeket kibocsátják. És azt láttuk, hogy nagyon megfogható javulást okozott a rendszer a KKV körében is, nem csak a, a kötvénykibocsátók körében. Persze az is előfordul, hogy kibocsátanak kötvényeket, amelyekhez nem lehet, amelyeket nem lehet megvenni a KKV-knak. De ezeknek a köre csökkent, és egyre több kötvény vehető meg KKV-k által és persze a hagyományos bankhitel felvétel könnyűsége is közben javult. Lehet ezt kvantifikálni, de inkább általánosságban fogalmaznék. Az összes többi intézkedéssel együtt kezelve kell ezt értékelni, és akkor még nem beszéltem a lending fogalmáról, amely a legmegbízhatóbb mutató, azt mutatja ugyanis, hogy egyes, egyes országok cégei más országokban milyen lehetőségeket teremtenek. Spanyol-olasz vonatkozásban ezt vizsgáltuk. Jó, nem, nem csak a, a corporate kötvényprogramnak köszönhető minden pozitív eredmény, de biztos, hogy egy komponense a, a javulásnak. Kettő asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A monetáris párbeszéd korábbi fordulóin a stranded assets kérdést én többször is felvetettem, és egyre többen kérik azt az LKB-től, e e hogy a pénzügyi kockázatokhoz vonatkozó attitűdjüket változtassák meg, hiszen ott van például a klímaváltozás is. Több kollégámmal írásos kérdést is intéztünk önökhöz a, a párizsi a párizsi döntéssel kapcsolatban, illetve a párizsi konferenciával kapcsolatban. Mi az önök feladata, az önök kötelezettsége ezzel kapcsolatban? Ugye két két Celsius fokos maximális emel, hőmérséklet emelkedést tudunk meg, vagy szeretnénk maximalizálni de ennek a közös célnak az e-, elérésének érdekében mit tesz az EKB? Vannak olyan vállalkozások, amelyek fosszilis energiaforrásokba investáltak be, illetve hát ez az ő területük. Mi történik az ő kötvényeikkel? A jövőben hogyan tudnak majd a jövőben hogyan tudnak ők majd pénzügyi piacokon érvényesülni, illetve amikor önök bizonyos amikor önök tőkét vásárolnak, hogyan lehet arról megbizonyosodni, hogy ezeknek nincs, ezek nem kapcsolódnak ilyen típusú vállalatokhoz? Önök többször mondta, hogy ezek alapvetően politikus, politikai típusú döntések, igen, de az önök döntéséről gondolkozhatnak politikusok úgy, hogy ezek ezek politikai szempontból torzító hatásúak, de szerintem itt arról az az igazi kérdés, hogy a likviditás milyen irányba hat. Megvan a megfelelő politikai ellenőrzés ezzel kapcsolatban? ön szerint nagyobb politikai elszámolhatóságra van szükség, vagy például ez a mostani monetáris párbeszéd elégséges-e ilyen szempontból? Köszönöm. Ne feledjük, hogy nekünk van egy mandátumunk, ez pedig az árstabilitás, a monetáris politika erre van beállítva, hogy ezt végrehajtsuk de ettől függetlenül az EKB támogatja az általános gazdaság politikai döntéseket, illetve az, ezt a politikát aláírja, hiszen a célunk az, hogy az Európai Unió érdekeit képviseljük, és illetve az is nagyon fontos számukra, hogy a környezet védelmi kérdésekre odafigyeljünk. Nos, az EKB is figyelembe veszi a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokat, és célunk az, hogy szakpolitikáink, illetve döntéseink során ezt is figyelembe vegyük. Tehát azon európai fórumok, amelyek a zöld finanszírozást támogatják, azok számunkra is támogatandók, és nagyon fontos az is, hogy ez a létező gyakorlatban megjelenjen, illetve a létező jogszabályokban megmarad, jelentkezzenek. prudenciális szempontból szerintem, szerintünk igazolhatóak ez ilyen típusú változások, tehát az olyan típusú jogszabályváltozások, amik figyelembe veszik a klímaváltozást. Ez a cél, ezzel elérünk a célukat. Van egy kérdésem, valójában arra irányult a kérdésem, hogy ugye említett, van egy mandátumok, de ez elég? A tagállamok mozgásköre az nagyban függ attól, hogy a quantitative easing hogy alakul. Önök, ön szerint a tagállami döntéshozóknak elég befolyása van? Válasz. Amikor a kötvényprogramunkra a feltételrendszert meghatároztuk, akkor az volt az elképzelésünk, hogy ezek elég tág, ezeknek elég tágnak értelműnek kell lenni. Éppen ezért a szerződés azon azon cikkét mindenképpen támogatjuk, amely a környezetvédelemről szól. Elviekben teljesen egyetértünk önnel, de ennél talán fontosabb, illetve az első számú dolog számukra a mandátumunk, ez pedig az ástabilitás, Hogyha, hogyha politikai döntések születnek, akkor az egész egyszerűen nem a mi hatáskörünk. Köszönöm. Márko Válli következik. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, köszönöm Mário Dráginak, hogy ellátogatott ide az Ekonba. Lenne egy közvetlen kérdésem. Ez kapcsolódik a jövő évhez. Kérdésem, hogy a különböző értékpapírok megvásárolását hogyan kívánja megkönnyíteni az EKB, és hogyan kívánja fenntarthatóvá tenni a tagállami költségvetéseket ezáltal. hogyha a spreadet ilyen módon meg szélesítik, vagy tágabb értelművé teszik, akkor ennek milyen hatása lesz? Kérdésem még az is, hogy ön szerint a németországi változásoknak milyen eredménye lesz a, a purchase programra. Köszönöm szépen. A második kérdésre nem igazán tudok válaszolni. korai lenne ez még, és hát valójában nem a mi feladatunk az, hogy német választásokra reagáljunk. Ez, ehhez nekünk kell kommentárt fűzni. Nézd, az, nézzük az, e az első kérdést. A gazdasági tanács erre vonatkozóan még semmilyen döntést nem hozott. Mi azt mondtuk, hogy a jövőben felül fogjuk vizsgálni a monetáris politikánk formáját, az ősszel. Én azt mondtam, de ez lehet, hogy meg fog változni, hogy a döntések nagy része októberben fog megváltozni. De bizonyos kérdések tényleg koraiak, korai azt megkérdezni, hogy hogyan fognak megváltozni majd a purchase programban az inflációs, a, a kamatlábak. De mindenképpen most még egyszer hangsúlyozom az, hogy a mandátumunk az árstabilitás, de a cél az, hogy az inflációs ráta közel legyen a 2%-hoz, közel legyen a 2%-hoz. Olaszul is elismétlem, a célunk az, hogy a 2%-ot a 2%-ot megközelítsük, de ez ne érje el, ez legyen egy fenntartható szint és a mandátumunkat, mandátumunknak eleget kell tenni, tehát az elsebítás. Hogy a periférikus országokban pontosan mekkora a kamatláb, az valójában nem a legfontosabb célkütőzésünk. A legfontosabb célkütőzésünk az, hogy legyen az árstabilitás. És hogyha az infláció megnőne, akkor elképzelhető, hogy a kötvény kibocsátás körülményeit megkönnyítik? Hogyha elkezdik ezt a folyamatot 2018-ban, akkor az meddig tart? Azt, kérdez, azt kérdezi tőlem, hogy a következő tanácsülésen, igazgató tanácsülésen mit fogunk dönteni, hát ez mi ehhez, ezt még meg kell várni. Ha megengedik, akkor erre jövőre válaszolok, majd a következő ekonülésen. Köszönöm. Köszönöm. Bernard Monó következő. Monsieur le Président, bonjour. Tisztelt elnök úr! Az Európai Unió valutájáról van szó. Elvileg az összes európai tagállamnak joga van ahhoz, hogy belépjen az euróvezetbe. Dánia kapott ezzel kapcsolatban egy opt-outot, azt hiszem, hogy Junckernek a két héttel ezelőtti Euróért, Európai Unió értékelő beszédje egészen egyértelmű volt. Az összes tagállam esetében mindenképpen föl kell gyorsítani ezt a folyamatot, amely az euróvezetbe való belépésről szól. Kérdésem, hogy ennek mindig megvannak-e a feltételei? Előre menekülünk. Ez klasszikus eset, többször láttuk már ilyet. Valójában a gazdasági, gazdasági ö, problémák ö, reálisak, valósak. Már 99-ben sem voltak teljesen egyformák a feltételek, ez is megmagyarázza, hogy miért nőnek, miért változnak, hogy miért változnak nem egyforma szinten a különböző gazdasági és egyéb mutatók. Nos, hogyha tovább folytatják ezt a fajta politikát, akkor az euró vezet még heterogénebb lesz. Kérdésem, hogy az jövőben nem vezethet újabb válságokhoz is. A, nem tudom, hogy a EKB úgy gondolja-e, hogy ők a bizottság szócsöve, és minden áron ezt a típusú szakpolitikát kell megvalósítani. Kérdezem, hogy milyen ütemtervre gondoltak, ezt a tagállamok döntik el? Lengyelország, a Csehköztársaság, Svédország és Magyarország úgy tűnik, hogy örülnek annak, hogy létezik egy saját, vagy megvan a saját valutájuk, és van egy saját árfolyamuk, ők döntenek részben az árfolyamról, ezzel kapcsolatban fel kívánnak lépni, vagy mit gondolkodnak erről? Természetesen nem. Említette, hogy az összes tagállam, Dánia kivételével és az Egyesült Királyság kivételével, az összes tagállam esetében elvárás, hogy az euróvezethez csatlakozzanak, amint a jogi és gazdasági feltételeknek megfelelnek. De a tagállamok célja az is, hogy meg legyen a politikai akarat ahhoz, hogy ezt megtegyék, hogy jelentkezzenek az euróvezetbe. Hogy ezek a tagállamok az euró övezetbe csatlakoznak-e, ez egy tanácsi döntés. Az Európai Bizottság értékelése és az EKB értékelése alapján döntenek, ar megvizsgálják, hogy a gazdasági jogi feltételeknek a szóban forgó tagállamok eleget tesznek-e. A döntés a konvergencia, alapján, konvergencia kritériumok alapján történik, ez egy egyértelmű cikk az Európai Unió működéséről szóló szerződésben. Az EKB legutóbb erről 2016. januárjában döntött, tehát hogy mely tagállamok felelnek meg a szerződésben lefektetett feltételeknek. A tanács ezután nem hozott semmilyen döntést, de erre is lehetősége van természetesen a tanácsnak az alapszerződés értelmében. Tehát a szerződésben foglalt kötelezettség értelmében az LKB segít az értékelésben, tehát hogy egy tagállam mennyiben felel meg a követelményeknek, és a jövő évi Európai Tanácsra, tanács ülésre fogjuk kidolgozni a következő értékelésünket. Köszönöm. Juncker úr sosem beszélt arról, hogy rá kényszerítenénk bárkire egy eszközt, csak arról volt szó, hogy ha megvan a politikai szándék, akkor kialakítunk egy eszközt Luke úr, öné a szó, mert ha jól tudom, el kell majd mennie. Köszönöm szépen a kollégának, hogy elsőbséget adott. Németül fogok beszélni, drági úr. A Német Alkotmánybíróság az Európai Bíróságnak megküldött egy kérdéssort a PSPP-vel kapcsolatosan, az Európai Központi Bankra vonatkozólag, és a kérdések között található egy olyan kérdés, amelyre arra vonatkozik, hogy a PSPP az Európai Unió működéséről szóló szerződés 119. és 127. pontjának azért mond -e ellent, illetve azért mond -e ellent az LKB alapító okmányának bizonyos pontjainak, mert a PSPP felgyülemlő volumene egy idő után akkora, hogy az már nem összeegyeztethető az európai jogszabályokkal. A kérdésem önhöz a következő. Úgy gondolja-e, hogy a PSPP-re vonatkozólag van-e egy olyan maximális volumen, amelynek a túllépése esetén a PSPP megsértené az általam említett jogszabályokat? és hogyha úgy gondolja, hogy van egy ilyen maximális volumen, akkor kérem térjen ki arra is, hogy ezt a maximális volument hogyan határozzák meg, az LKB milyen kritériumokat alkalmaz e volumen meghatározására. Hogyha úgy gondolja, hogy ilyen maximális érték nem létezik, más szóval az LKB korlátlanul vásárolhat államkötvényeket, anélkül, hogy megsértené a jogszabályokat, akkor kérem ezt mondja ki világosan. A kérdésem azt hiszem viszonylag egyszerű. Egy igennel vagy egy nemmel válaszoljon, ha kérhetem, és utána pedig indokolja meg a válaszát. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést. Az Európai Központi Bank tudomást vett a Német Alkotmánybíróság döntéséről, és mi úgy gondoljuk, hogy a kötvényvásárlási program teljesen megfelel a mandátumunknak. Vannak bizonyos határértékek, de a jelenleg folyamatban lévő eljárásokról több információt nem szeretnénk adni. A jelenleg folyamatban lévő kormány teljesen megfelel a korábbi nyilatkozatainknak. Köszönöm. Elnök úr, nem arra kértem, hogy egy folyamatban lévő eljárásra reflektáljon, hanem azt kértem, hogy a PSPP jelenleg hatályban lévő EU-s jogszabályoknak való megfelelését kommentálja. A PSPP, ahogyan önök kialakították, hosszú távon, akkor, hogyha bármi nemű korlátozás nélkül folytatják, kompatibilis avagy nem az EU, jelenleg hatályban lévő EU-s jogi keretekkel? Ez lenne a kérdésem, erre kérnék választ. Úgy gondoljuk, hogy az említett program teljesen megfelel a mandátumunknak, ami azt jelenti, hogy, hogy megfelel a szerződéseknek, és köszönöm szépen. Még mindig maradt időm. Drági úr, ön akkor ezek szerint azt gondolja, hogy volumen korlátozásra nincs szükség, a PSPP esetében, tehát a kötvényvásárlási program esetében. Tehát nincs szükség volumen korlátozásra, és az LKB adott esetben korlátozás nélkül folytathatja ezt a programot. Jól értem? Nem, azt mondtam, hogy vannak bizonyos korlátok. Az issue limits, ez az egyetlen korlátozás akkor ezek szerint, alapvető volumenkorlátozás nincs. Ez volt a válaszom, amit az imént is elmondtam, köszönöm. Azt hiszem teljesen világos a dolog, mondja az elnök. Ön azt akarja, hogy én kimondjak bizonyos dolgokat, amiket aztán viszont láthat holnap a sajtóban. Németül szeretnék beszélni. Még 25 másodpercem van. Én egy megválasztott képviselő vagyok itt az Európai Parlamentben, és azt hiszem, ön tartozik a képviselőknek egy válaszsal arra a kérdésre, hogy van-e egy mennyiségi volumen. Nem kell mindig azt mondania, hogy issue limits létezik, van-e mennyiségi korlátozás a PSPP esetén. Létezik-e ilyen? Elnézést, már mondtam, hogy vannak issue limitek és issue limitek, ön maga kiszámolhatja, hogy még pontosan ezek a limitek. Köszönöm. Langen úr. Köszönöm szépen, elnök úr, én is németül beszélnék. Helysz kolléga kérdésére reflektálnék. A 33%-os korlátra kérdezett rá, hogy azt megkérdőjelezik-e, illetve felülvizsgálják-e. Ön azt mondta, hogy egyelőre még nem. Kérdésem, hogy a jövőben ez bekövetkezik-e, és aztán Luke úr kérdésére reflektálnék. Ön szerint ez egy szilárd korlát, avagy jónak látná ennek a túllépését? A gazdasági növekedés jelen pillanatban beindult, az euró értéke is magas. Mikor lenne itt az ideje a kamatláb megváltoztatásának? Ez lenne a kérdésem, a harmadik kérdésem pedig kapcsolódik már felvetett kérdésekhez. Többször beszéltünk erről, és ön egyesít, egyet is értett velem abban, hogy politikai döntés kérdése, politikai döntés tárgya a keretfeltételek javításának kérdése. Juncker úr javaslatot tett arra, hogy legyen egy euróvezeti büdzsé, egy euróvezeti pénzügyminiszter, aztán beszélt arról, hogy legyen euró minden tagállamban. Ön szerint ez a megfelelő út a politikai reformok irányába? És az utolsó kérdésem, Target 2 célok. Ön az év elején Ferber kollégának és nekem azt válaszolta, hogy a Target 2 magas számai nem a strukturális válságra és nem a pénzpiaci válságra adott válaszul jöttek létre, hanem a normális fejleményekre adott válaszul. Elmondanám, hogy mik ezek a normális fejlemények? Köszönöm. Sorry, can I ask you to... Megismételni az utolsó kérdést. Target 2 A Target 2 célok. Ezek igen magasra rúgnak immáron több mint 800 millió euróról van szó, ezek most már ismét elérték a régi értéket, csökkentek újra, és ön azt mondta, hogy ez nem a pénzpiaci válság miatt van, hanem egy normális fejlődés része, annak folyamánya. Érdekl- érdekelne, hogy akkor mit értünk normális fejlődés alatt, normális fejlemény alatt. Okay, on your, on your first... Ami az első kérdést illeti, itt van a 33%-os határ, és ezt nem kívánjuk megváltoztatni, nem merült föl. A második válasz, hogy mikor fogunk változtatni. Megvannak erre a kritériumok. Az, hogy fenntartható, önmagát fenntartó konvergencia legyen az inflációs célokkal, és ez nem sérült eddig. Az infláció ugye tovább is csökkenhet még jövőre, de utána újra emelkedni fog, ez a prognózisunk, V betű alakban. Ami a háttér vagy burkolt inflációt illeti, ugye az olajárakkal függ ez leginkább össze, és persze a valutárfolyamokkal is. Ha ezt a fajta inflációt nézzük, tehát az energia ágazatot kivéve, akkor apró növekedésről lehet beszélni, de ez még nem mutatja annak a meggyőző jelét, hogy kiigazításra lenne szükség. Mindez idáig a, a, a bérek visszafogása volt a jellemző az infláció hátterében, de azt akarjuk, hogy fenntartható, önmagát fenntartó rendszerek, inflációs mechanizmusok alakuljanak ki. Ami a kettes célnal kapcsolatos fejleményeket, rendeket illeti, igen, nem az történik most, mint a válság idején történt. A, a célok többsége ugyanolyan QE programokon belül valósul meg, amelyek a kötvényekkel kapcsolatban is ismeretesek, és ezért lehetett egy kicsit a célokat is nevelni. Ha nő az euróba vetett bizalom, az eurozónába vetett bizalom, és a gazdasági helyzet javul, már pedig javul, akkor ez a, ez a téma egyre kevésbé ad aggodalomra okot. Egy működő fizetési rendszerre utalnak a jelenlegi számok. Fernández kolléga, köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, Dagi úr. Luke úrat ugye kihagytuk, mert el kellett mennie. Nem sikerült ott a két irányú eszmecsere. El kellett mennie repülője miatt. Ezért kérdezem meg itt most újra, hogy az inflációs prognózisok és inflációs kiigazítások témában az euró értékének növekedése, ha az output gap-eken túl mutat, és továbbra is két-három éven át negatív outputot látunk, akkor, mint ahogy a központi bank korábbi sajtótájékoztatóján is elhangzott, a monetáris politika egyes elemei veszélybe kerülhetnek. Tervezik-e ezt decentralizációval egyensúlyozni? Ugye említettem a decentralizáció szót már. Ugyanakkor, ha decentralizálnak, akkor a bankunió és a valutaunió egysége kerülhet veszélybe. A spanyol központi bank a Banco Popular rendelkezett azokkal a tartalékokkal, amelyekkel tovább tudott működni, de a nemzeti bankok helyi nemzeti kritériumai nem egyeznek meg országról országra. Mások a biztonsági követelmények országonként, és Emiatt kellett a Banco Popular likviditási normáit is egy kicsit visszavágni. Ha, ha a Banco Popular egy más jogrendben működött volna, akkor mindmáig virágzana. Tehát ha decentralizáljuk a valutapolitikát, akkor azzal súlyos helyi bajokat generálhatunk, és alássuk esetleg az európai egységet. Nem, de bár. Igen, ez egy valódi kérdés, ezzel foglalkoztunk sokszor már az irányító tanácsban. Ugye, ha egységes felügyeleti rendszer van, és egységes döntéshozási rendszer Európában, akkor az ILA is egységes lesz. De az ILA jelenleg még decentralizált, és amilyen döntéseket hoz, és pláne ezeknek a végrehajtása, nagyon függ a helyi nemzeti bankok működésétől, egyetértésétől. Az ILA nek éppen ezért vissza kell fogni magát, hogy csak olyan célokat szűz ki, amelyek az egységes belső piacon megvalósíthatók. Tavaly ugyanerről vitatkoztunk, és nem jutottunk eredményre, mint ahogy idén sem még. Ez a vita egyelőre nem lezárható. de az jelenlegi, jelenlegi megvalósítása a konszolidációt veszélyezteti, nem? Igen, egyszer a jövőben ez fel fog merülni, mint probléma. Akik ezt különálló problémának látták, az SSM és az SRB dolgát, azok rá fognak jönni, hogy összefüggés van, és ezről beszélni kell arról nem beszélve, és az igaz, hogy gyakran csak a Nemzeti Bank rendelkezik minden információval, viszont ő valamennyivel, és ezt nem szívesen osztják meg ezt a kompetenciájukat más intézményekkel. De itt is észszerű benne egy döntéshozót és egy streaminggel döntéshozót kijelölni. Gunnar Hockmark. Köszönöm szépen, elnök úr. A Langen úr egyik kérdésére térnék itt egy kicsit vissza. Nem halljuk Langen úr beszólását. Na hát, nem is kell beszélnem, látom. De ami az inflációt illeti, az nem annyira prognosztizálható, mint más mutatók. A digitális gazdaság, a globalizáció hirtelen változásokat hoznak és hozhatnak. Éppen ezért volt már itt is ebben a körben is szó arról, hogy sajátosok, egyediek a kockázatok, és ezért a monetáris politikának is egyre specifikusabbnak kell lennie, és ezért a közös politikának a hozzáadott értéke hát egyre kisebb. Nehéz egységesen kezelni a sokféle problémát. Ön hogy látja ezt? Ugye a, a kockázatok jellegéből adódóan nem jellegükből adódóan nem mindig felmérhetők előre, és mi van, ha csak közben vagy utólag derül ki, hogy itt egy nagy baj volt, amikor már késő cselekedni. Tehát valóban nem lehet külön beszélni arról, hogy az infláció milyen értelemben kockázat. Mi minden, nyilván mindig figyeljük az összes lehetséges kockázatot, és figyeljük az összefüggéseket, és minket nem csak ezek a belső piacok érdekelnek, hanem minden olyan piac, ahol abnormális fejlemények vannak. Tehát erre érzékenyek vagyunk, figyeljük, ugyanakkor arra is vigyáznunk kell, hogy elhamarkodott monetáris politikai döntésekkel ne hozzunk helyzetbe jól működő struktúrákat. Tehát mindig két oldala van az érmének. A többivel ezelőttihez képest a helyzet annyiban változott, hogy az a sok-sok intézkedés, amelyet meghoztunk a nagyválság kapcsán, ideértve a, a szabályozói felügyeletet, a makroprudenciális kötelező felügyeletet, illetve bizonyos intézményi döntéshozási folyamatok reformját. Ezek együttesen ellenállóbbá tették a banki ágazatunkat, és így aztán arra is lehetőségünk nyílt, hogy a monetáris politikánkat mindaddig fenntartsuk, amíg elnövérjük a céljait de tudjuk, hogy ez a fejlődés sohasem egyenes ívű, biztos, hogy lesznek visszaesések, cikcakok, és pont a kockázatok miatt, ahogy ön is mondta. De azt szeretnénk látni, hogy ön hogy látja a kockázatot. Hogy a kockázatok ugyanolyanok-e, mint egy vagy két évvel ezelőtt, vagy nőttek, vagy mások. És mi van az a hátrányokkal. Mert eh, minél tovább tart ez a jelenlegi monetáris politika, annál kevésbé lesz hatékony. A beruházások azért az európai gazdaságban még nem növekedtek meg úgy, mint az igények, a piaci kereslet. Tehát eh, a beruházások, befektetők eh, aktivitása nem követi a, a a keresletet. Ezek a növekedések nem a monetáris politikából, hanem a deflációból adódtak, és ez a pénzügyi kockázatok egyik legfontosabbika, a stabilitás ezen aspektusát ezért folyamatosan vizsgáljuk. Ami az előnyöket illeti, sok év óta először azt tapasztaltuk az utóbbi hónapokban, 6-7 hónapban, hogy a magán befektetések aránya nőtt, már régóta nem láttuk ezt. Ezt az alacsony kamatok teszik lehetővé, illetve a magas megtérülési prognózisok. És így a vállalatok jövedelme is nő. Nem tudom, hogy az előnyök a politika folytatásával kapcsolatban tényleg enyhülnek -e, tehát minél tovább tart ez a politika, annál gyengébb lesz a hatása. Nem tudom, mert ha a saját lábára áll egy alrendszer, akkor az inflációval is meg tud küzdeni. Jó, egyelőre nagyon sok rendszer nem önfenntartó még, tehát ezért van szükség monetáris politikára, mert ha hirtelen megszüntetnénk az ösztönzőket, akkor visszaesnénk egy korábbi stádiumba. Ezeket a szempontokat mind-mind egymással versenyeztetnünk kell, a kockázatokat, a pénzügyi stabilitás kockázatát, és a növekvő infláció középtávú hatásait is vizsgálnunk kell. És megnyugtathatom, hogy ezekre mindre figyelünk, minden irányba figyelünk. Silva Pereira, Pedro. Came here, I must... Köszönöm szépen. Drági úr, az ön üzenete egészen világos és nyilvánvaló, tehát szeretné a monetáris politika ösztönzőit folytatni a jövőben is. Persze azt nem tudjuk, hogy ugyanezt mondta volna-e a német választások előtt, de most elmondhatjuk azt, hogy számunkra ez az üzenet egyértelmű, és szerintem teljes mértékben igaza van. Az EKB monetáris politikájának eddig nagyon pozitív hatása volt az európai gazdaságra, de ez a mostani fellendülés azért még mindig nem elég. Év vége felé egy kis csökkenést fogunk majd tapasztalni, és nem fogjuk elérni az égítőzésünket a jövő évre nézve, úgyhogy egyértelműen folytatni kell az erőfeszítéseket. Lenne két kérdésem a kockázatokra vonatkozóan, illetve a jelenlegi helyzetre vonatkozóan. Nem kérem, hogy a német választások eredményéről mondjon valamit, de az lkb e nak azért figyelembe kell vennie a politikai kockázatot is, amikor kialakítja a monetáris politikát. A német politikai bizonytalanság ön szerint indokolja az óvatosságot a monetáris politika felülvizsgálatában, az EKB munkájában? Második, kérdés, második kérdésem. Két hitelminősítő intézetnek is volt fontos döntése. A moodys az Egyesült Királyságra vonatkozóan a Brexit miatt, a Standard Poor's pedig Portugália esetében csökkentette, vagy rontotta le a minősítést. Megint nem kérem azt, hogy a hitelminősítő intézetek döntéseit kommentálja. Viszont Szeretném, hogy elmondaná a véleményét a mögöttes okokról. Ön hogyan vélekedik a Brexit tárgyalások eredményéről, milyen hatása van ezeknek az európai gazdaságra, illetve ön szerint a portugál helyzetnek, mind, hogyan vélekedik a portugál helyzetről, illetve ennek milyen hatása van az európai politikára? Köszönöm a kérdést. Az első kérdés valójában nem csak nem egy politikai eseményről szeretnék beszélni, hanem általánosságban szeretnék reagálni. Természetesen a politikai eseményeket általánosságban figyelembe vesszük a döntéség meghozásakor, hiszen ezek hatása vannak arra a középtávú középtávú vannak hatással arra a célkitűzésünkre, hogy az árstabilitást megtartsuk. Tehát természetesen ezt figyelembe veszük. Egyébként viszont hát ezeken, ahogy mondani szoktuk, átnézünk. Függetlenül attól, hogy az események politikai jellegűek, vagy nem, természetesen számos eseménynek lehet hatása a monetáris politikára. Nézzük a második kérdését. Hogy a Standard Poor minősítette Portugáliát, arról szól, hogy mi történt Portugáliában milyen reformokat hoztak Portugáliában, illetve hogy javult a gazdasági helyzet az euróvezetben, és ebből természetesen minden ország profitál. Most ezek a hatások kigyűröznek minden országból minden országba. Hogyha egy ország jobban teljesít, az minden országon segít, és vice versa. Ezt láthatjuk most is. A Brexit kockázatáról szólva, hát ez egy nagyobb bonyolult téma, és nagyon sok minden függ attól, hogy milyen végső megállapodás születik. Elmondhatjuk, már most azonban, hogy minél több idő telik el, a gazdaságok annál jobban alkalmazkodnak a helyzethez, és a különböző pénzügyi közvetítők is jobban alkalmazkodnak, döntéseket hoznak, döntetnek arról, hogy áthelyezik-e tevékenységüket, avagy nem. Tehát, ha van elég idő, akkor ezekre a, kockázatok, ezekre a kockázatokkal lehet számítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Alexander következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a mai eszmecserét. Én a hosszú távú jövőképpel kapcsolatban szeretném volna feltenni egy kérdést. Mire, mire lehet számítani az euróvezetben? Első kérdésem. A kamatlábakat hogyan lehet a reál gazdaság finanszírozási igényéhez igazítani, illetve figyeljünk oda arra is, hogy idősödik az európai lakosság, és szeretnének az emberek félretenni, viszont jelenleg az erre vonatkozó kamatok nem túl magasak. Aztán vannak bankok, ahol likviditási problémák vannak, ezt az előttem szól is felvetette. Létezik egy egységes alapunk, az alapunk, úgy gondolom, hogy az ennek a működésére vonatkozó feltételek túlságosan szigorúak. Önök, ön szerint a központi bankok és az európai központi bank likviditási segét kell, hogy adjon ezeknek a bankoknak addig, amíg megoldják a problémájukat, tehát amíg sikerül fölhalmozni, a, sikerül megfelelni a feltételeknek. A második kérdésre az a válasz, hogy az EKB ezt nem teheti meg, mert ez monetáris finanszírozás lenne. A szanálási alap nem egy is feladat, hanem tagállami központi banki hiba, hiba, feladat. Nézzük az első kérdését. Az alacsony kamatlábak jelenthetnek gondot a megtakarítók számára, illetve a nyugdíj alapok számára, és a biztosítók számára is. Egyre inkább tapasztalhatjuk azt, hogy a, a, a biztosítási cégek is, illetve a nyugdíj alapok is a biznisz modelljüket kezdik átalakítani, egyébként a bankok is, és igazodnak ehhez a helyzethez. A szakpolitikai ráták alapvetően nagyon rövid távúak. A megtakarításra vonatkozó megtakarításra vonatkozó kamatok egyébként nem mindig ilyen rövid távúak, és egy elmúlt időben ezek növekedtek, ezek a kamatlábak. Tehát a probléma a másfél évvel ezelőtti helyzethez képest javult, kevésbé súlyos, és ahogy a gazdasági helyzet tovább javul, ezek a kamatlábak növekednek majd, tehát a megtakarításokra vonatkozóan, és a középtávon láthatjuk majd, hogy ha meg, megvalósul az általunk kitűzött inflációs célkitűzés, akkor ehhez igazodnak majd a kamatlábak is. Köszönöm. Jakob von Weizsäcker következik. Thank you, Chair. Um, Köszönöm, elnök úr, drági úr. Ön meggyőzően kifejtette, hogy körültekintőnek kell lennünk, hogyha a monetáris politikát meg akarjuk változtatni, más jelent akarunk neki adni, és különösen fontos a timing. Nem akarok ennek a részleteiben most belemenni, nem erről kérdezem, ezt más alkalommal megtehetjük. Inkább hosszabb távú vonatkozású a kérdésem. Ön szerint mekkora az optimális AKB, EKB mérleg összeg? Benbelenki azt mondja, hogy a központi bankok ö, ö, feltöltöttségét alapokkal növelni kell ennek lehet egy rendszerszerű kockázata. Az EU kontextusban ez sokkal kényesebb kérdés, mint az USA-ban. E vita kapcsán érdekelne, mondom hosszú távon, hogy ön hogyan szeretné a monetáris politikát normalizálni, és mi az optimális tőkésítése a központi bankoknak. Engem érdekel egy másik kérdés a CCP-vel kapcsolatban, ugye a Resolution file kapcsolatban a múlt héten kiadta a hivatalos véleményét. Nyilvánvaló, hogy a központi bankoknak nagyon fontos a szerepe a CCP helyreigazításában, ha bajba kerülnek a végrehajtók, de a CCP felügyelet tehát ugye jelenleg egy úgynevezett regulated approach jellemzi, szabályozott megközelítés, de a nagy CCP-k azok sokkal rendszerszerűbbek, és éppen ezért rendszerszerű felügyeletet igényelnének, mint maguk a bankok. Érdekelne, hogy ez a jelenlegi helyzet fenntartatható-e, különös tekintettel arra, hogy a központi bankoknak milyen szerepe lehet a fellendülésben. Nem lehetne egyszerűsíteni ezt az egész helyzetet? Nem lenne jobb egy egységes, egyetlen CCP-re vonatkozó felügyeleti és korrekciós mechanizmus létrehozása? Ugyanúgy, ahogy a bankoknak van egy ilyen? Um, Köszönöm szépen. Először a második kérdésre válaszolnék. Ahogyan láttatták, a 22-es cikk módosításába az irányba mutat, együtt az MR bizottság által javasolt módosításával, megváltoztatásával. Vannak bizonyos kötelező jellegű hatáskörök, amelyek vonatkoznának többek között az esetleges relokációra és bizonyos felügyeleti döntésekre, a CCP-kre vonatkozóan. A kiadó központi, illetve az adott központi, érintett központi bank nem lehet az adott CCP felügyelője. Ebben az esetben a kiadó központi bank ugyanis elismeri, ahogyan ön is mondta, hogy a CCP-knek vannak bizonyos dimenziói, amelyek, főként, hogyha szisztemikusak, akkor kiatással lehetnek a monetáris politikára. Az Európai Központi Bank azért szeretné, hogyha ezeket a hatásköröket elismernék azonban ez nem jelentené a CCP-k felügyeletét közvetlenül. Ami az első kérdését illeti, nagyon nehéz megmondani, hogy az EKB esetében eh, hogyan nézzen ki ez. Ez a gazdaság helyzetétől függ, és attól, hogy a célkitűzéseket sikerült-e elérni. Ami a válságot, illetve a válságkezelést illeti, Ben Bernanke volt egyébként az első, aki ezt megtette, a monetáris politika eh, eszközévé tette a mérleget, és úgy gondolom, hogy nincs egy előre meghatározott méret, ami megfelelő lenne. Ez egy olyan eszköz, amelyet kalibrálni kell, annak megfelelően, hogy egy célkitűzés felé haladunk-e, avagy távolodunk tőle, illetve a konvergenciához igazíthatjuk hozzá. Nyilván a mérleg egy eszköz a kezünkben, mérete függ majd attól is, hogy a többi eszközzel mihez kezdünk. De úgy gondolom, hogy nagyon nehéz hosszú távon egyetlen egy méretet meghatározni, amely a gazdaság alakulásától függetlenül megfelelő lenne. Köszönöm. Luke úr elment. Hát sajnálom, hogy nincs itt, pedig ez jó válasz lett volna az ő kérdésére is, majd megküldjük neki írásban. Van den Kendelára úr, köszönöm szépen, elnök úr. Itt ülök. Hollandul fogok beszélni. Először is üdvözlöm a drági úr. Az LKB kommunikációs politikájára szeretnék kitérni. A kommunikációs politika egy nagyon fontos eszköz, amelyel befolyásolható az infláció, befolyásolható a piacok gazdasági tevékenysége. Annak érdekében azonban, hogy mindez hiteles lehessen, az LKB-nak átláthatóan és egyértelműen kell kommunikálnia a politikáját illetően. A kérdésem a következő. Úgy gondolja, hogy az LKB megfelelően kommunikál a felvásárlási program kapcsán? Sokan úgy érezzük, hogy ez nem így van, nagyon nagy a bizonytalanság, még akkor is, hogyha, főként akkor, hogyha tudjuk, hogy a hitelesség, mint olyan, elősegíti a gazdaság talpra állását. Amerikában a Fed már jelezte, hogy a monetáris politikát nem fogja megerősíteni, mielőtt a munkaerőpiac újra talpra nem áll. Az LKB-t és a Fedet persze nem lehet összehasonlítani, nem lehet összehasonlítani a kettő politikáját sem, hiszen két különböző rendszerről beszélünk, de felmerül bennem a kérdés, hogy az LKB a politikájának egy ilyen fontos eszközét miért nem használja megfelelően, és felmerül bennem, hogy, mi, hogy nem lehetne javítani esetleg az LKB kommunikációs politikáján. Ön azt kérdezi tőlem, hogy javíthatunk-e a kommunikációnkon. A válasz persze igen, mindig lehet javítani a kommunikáción, de ez idáig úgy tűnik, hogy az LKB viszonylag hatékonyan kommunikál több alkalommal is. A kommunikáció volumenét, illetően több kommunikációs csatornánk van. A kormányzó tanács különböző tagjai Folyamatosan kommunikálnak, itt vannak a sajtótájékoztatók, a sajtónyilatkozatok, sajtóközlemények, úgyhogy a kommunikációnk volumene igen nagy. Nyilván én elfogult vagyok, de azért összességében az a benyomásom, hogy a kommunikációnk, ahogyan az imént mondtam, egész hatékonynak bizonyult. Ha az elkövetkezendő hónapokat nézzük, az EKB kormányzó tanácsa eleget várt, hogy a következő szakaszt vagy fázist elindítsa, és várhatóan a következő monetáris politikai ülésén a kormányzó tanács megvitatja majd azokat a főbb döntéseket, amelyek az elkövetkezendő hónapok monetáris politikáját érintik. Miért vált a kormányzó tanács októberig, nem dönthetett e volna júniusban? Ez volt az egyik kérdés, amiről mi is sokat tanácskoztunk. Összességében nagyon nagy a bizonytalanság, nap mint nap új és új meglepő eseményekre kerül sor. És éppen e nagy bizonytalanság miatt a kormányzó tanács tagjai úgy gondolták, hogy jobb lenne megvárni, hogy több információ álljon rendelkezésre, mielőtt döntést hoznak. Köszönöm szépen. A parlamenttel folytatott monetáris párbeszéd persze ennek részét képezi. Igen, részét képezi, ezt elfelejtettem említeni, mondja drági úr. Nagyon hatékony ez a párbeszéd, nagyon jók a kérdések, amelyeket feltesznek a kollégák, és jó válaszokat is kapunk. Persze, poltánk. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt van, drági úr. Amikor az ECON delegáció meglátogatta önöket, akkor az inflációs kérdésről egy hosszas vitát folytattunk. Sok mindent hallhattunk az inflációról, egy nagyon érdekes, nyílt vita alakult ki. Érdekelne, hogy mit gondol az euróvezeti változásokról most is középtávon. Problémát jelent az, hogy az euróvezetben ugye van monetáris politika, de fiskális politikánk, közös fiskális politikánk nincs, ez egy hátrány. Az is érdekelne, hogy mit gondol néhány országról, főként azon országokról, amelyek a fizetési mérlegben egy plusszal rendelkeznek, ide tartozik például Németország, Nyilvánvalóan ez sem segíti elő az euróvezeti helyzet javulását, és a két érintett országban még kormányt kell alakítani. Kérdés, hogy ezek a kormányok elősegíthetik-e az euróvezeti helyzet javulását. Igen, amire utalt a bérezés, illetve a bérpolitika az üzleti ciklus, illetve a gazdasági ciklus jelenlegi pontján nem került annyira előtérbe, mint a, hogy azt a múltban tapasztalhattuk. Sok esetben a munkaerőpiac működésével függ ez össze. Az egyik tényező az, hogy a munkaerőpiac nagyon sokáig nem működött megfelelően, ez a múlt öröksége, ha úgy tetszik. És emiatt a munkanélküliség vélhetően még magasabb, mint amit a hivatalos számok is kimutatnak. Azt láthatjuk, hogy a munkanélküliek nagy része ideiglenes szerződéssel rendelkezik, vagy alacsony minőségű munkaviszonynal rendelkezik, ezek mind-mind olyan tényezők, amelyik nem segítik elő a bérek emelkedését. A második ok az a tény, hogy a határozott idejű szerződések jelenléte azt eredményezi, hogy azokban az országokban, ahol a szakszervezetek hagyományosan erősek, ott nem igazán emelkednek a bérek, sokkal inkább a cél a szakszervezetek részéről az, hogy stabil munkaviszonyok alakuljanak ki. A bértárgyalásoknál e két általam említett tényező miatt gyakorlatilag a múltba tekintenek, és éppen mindezek miatt a bértárgyalások során a szakszervezetek is alacsonyabb béremelést követelnek, mint egyébként követelnének. Egy másik fontos dolog az alacsony termelékenység, amely a különböző ágazatokban mind-mind nagyjából jelen van, a kevéssé védett ágazatokban, például az export ágazatban kevéssé tapasztalható, de összességében alacsony a termelékenység. Mindezen tényezők ahhoz járulnak hozzá, hogy a bérek nem igazán emelkednek. Ez a politikai következményeket tekintve azt jelenti, hogy türelmesnek kell lennünk. Biztosak vagyunk abban, hogy az infláció végül úgy alakul, hogy a célkitűzéseink számára ez kedvező legyen, mert hát azt látjuk összességében, hogy a gazdasági körülmények javulnak, Vár, várhatóan tehát a munkaerőpiaci fejlemények is kedvezően alakulnak majd, de türelmesnek kell lennünk, mert a felsorolt tényezők miatt a béremelkedés lassul. Éppen ezért a monetáris politikánkban ki kell tartanunk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy hirtelen cselekedjünk, óvatosnak körültekintőnek kell lennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kircosz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Drági elnök úr, a görög magánvállalkozások és a görög állam is szeretnének teljes körülön élni a kötvényvás, az EKB kötvényvásárlási programjának előnyeivel, hogy fedezni tudják a finanszírozási költségeket, és csökkenteni tudják a hitelfelvétel költségeit. Milyen körülmények között lehet számítani erre a pozitív fejleményre? És egy másik kérdés, gondolkodnak-e azon, hogy új lépéseket tegyenek amelyekkel segíthetik a görög bankokat abban, hogy a 2015-ös válság negatív következményeit áthidalják. Az elmúlt hónapokban úgy tűnik, a görög bankágazat az IMF által nagy nyomás alá került, mert az nem fogadja el a görög bankok újabb feltőkisítését. Hogyan kívánják kezelni ezt a helyzetet a maguk részéről? Köszönöm. Hogyha válaszolhat, válaszolhatnék először a második kérdésre, az SSM teljesen függetlenül fogja meghozni a döntését. Jövő évre tervezik a stressztesztet az SSM, SSM részéről, várhatóan előbbre is hozzák a stressztesztet. Az SSM az IMF-nek erre vonatkozólag küldött is egy levelet, nevezetesen, hogy várhatóan így fog eljárni. Ami az első kérdését illeti, kérem, ismételje meg, mert nem értettem pontosan. Mikrofont kérnek a tolmácsok. mind a görög magánkézben lévő vállalkozások, mint a görög állam szeretnének részt venni az EKB kötvényvásárlási programjában annak érdekében, hogy a finanszírozási költségeket fedezni lehessen és csökkenteni lehessen a hitelfelvétel költségeit. Mikor és milyen körülmények között várható ez a pozitív fejlemény az LKB részéről? Gondolhatja, hogy már párszor feltették nekem ezt a kérdést, először is. A kulcskérdés itt az, hogy az LKB-nak egy értékelést kell készítenie, egy adóság fenntarthatósági értékelést. Ez az értékelés pedig akkor készülhet el, amikor világos információt kapunk a az euróvezeti tagállamok tervezett lépéseiről, ami az adósság csökkentést illeti. Az adósság fenntarthatósági felmérésnek vagy elemzésnek a kockázatokat, minden kockázatot figyelembe kell vennie, és hogyha már látjuk, megvannak ezek az információk, amelyeket említettem, akkor tudjuk majd megvitatni az EKB részéről Görögország részvételét a kötvényvásárlási programban. Nagyon izgalmas volt ez a monetáris párbeszéd. Köszönöm drági elnök úrnak, hogy rugalmasan és érdemben reagált, válaszolt a kérdésekre. Várjuk majd a következő monetáris politikai döntését a központi banknak az elhangzottakkal összhangban. Colleagues, please may I ask you to take seat. Foglaljanak helyet a kollégák. Ha kérhetem. A harmadik érdemi napirendi pont következik. Az IESZ vonatkozásában Tudnunk kell, hogy az ECON bizottságot meglátogatják október 10-én a nemzeti parlamentek delegációi, és a második INE jelentés kapcsán a strukturális reformokról és a saját országaik megvalósítási üteméről fognak beszélni. Ezt mesedét tartunk 4.30-tól az előadások után a közös társasági adó és a konszolidált közös társasági adó témájában, tehát a nemzeti parlamentek szakembereivel. Gondolom, hogy az adóreform kapcsán az itteni kollégák is érdeklődnek ez iránt. Ugye két előadónk is van a témában. A Három oldal egyeztetésekről kell beszámolnom még a közlemények között. Az utóbbi két körében a oldal egyeztetéseknek a szeptember 7-i 12 -i üléseken általános politikai megállapodás született, és úgy néz ki, hogy az alapvető kérdésekről sikerül majd megállapodni de vannak még nyitott kérdések, az árazás, az addicionalitás és egyebek, de a megalapodás körvonalazódik, mi ezt támogatjuk, hogy megszülessen itt a parlamentben, persze el kell mondanunk majd a véleményünket róla, de ez nagyon pozitív fejlemény, ez az EFSA minőségét javíthatja. A tanácstól azt várjuk, hogy akkor ezt most érdemben megtárgyalja, bár és akkor a végső, utolsó köre a háromoldal egyeztetéseknek már a, a technikai apró részletekről szólhat. Várjuk tehát a tanács álláspontját, és reméljük, hogy ez a jogalkotási folyamat eh, hamarosan átcsap a tettek mezeire, és megszületnek az új jogszabályok a befektetési tervvel kapcsolatban. Még egy közleményem van, az ugyanis, hogy el kéne fogadnunk az augusztus 31-i, szeptember 4-i üléseink jegyzőkönyveit. Ha nincs senkinek elnevetés, akkor ezeket elfogadottnak tekintem. És akkor következik a hatodik napi rendi pont, Hökmark úr jelentése a fedezetlen adóssági instrumentumok besorolása a kielégítési sorrendben címmel. Ez most csak eszmecsere. En, erről a szavazást elhalasztottuk, de most meghallgatjuk az előadót, illetve mások véleményét is, tehát eszmeserét folytatunk. Lesz majd szavazás, mert ha erről nem is, de a többi dossziéről szavaznunk kell, tehát ne menjen el senki. Hök, Márkú, tessék! Köszönöm szépen. Azt First of all, welcome to all the amendments. Örülök a módosítóknak. Nincsen itt nagy érdekellentét, úgy látom, politikai erőink között. Mindenki egységesebbé, világosabbá akarja tenni a szöveget. Néha a világosság iránti igény a konzisztencia iránt igényt is felhozza, és jó, hogy ezt a folyamatot itt levezényeltük. Én kompromisszumokat fogok javasolni holnap, vagy két nap múlva, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb ö, felvetésnek teret adjak, anélkül, hogy feladnám a szöveg koherenciáját. Szerintem ez megalkotható. A módosítókat, ha nézem, akkor ezek nagyjából egy irányba mutatnak, tehát nincsenek nagy ellentmondások, nagy változások. Először fog megvalósulni, hogy nemzeti jogalkotás alá tartoznak majd a nemzeti sziszik, már most is a gyakorlatban a tagállamoknak nőtt a szerepe ebben az ügyben, de éppen ezért szükség van arra, hogy a különböző nemzeti sajátosságoknak teret adjunk, ugyanakkor az előző és meglévő hivatalban levő jogszabályokat betartsuk. A grandfathering eljárás arra irányul, ugye, hogy megtaláljuk ezt a közös nevezőt, és kiszámíthatóbb legyen minden piaci szereplő számára a szabályozás és annak következménye. Jövő héten lesz egy árnyékaló egy egyeztetés. Azt remélem, hogy ezen minden négy nyitott kérdésről meg fogunk állapodni. Legalábbis egyelőre nem látom, hogy bárki nagyon elégedetlen lenne a kompromisszumos eredménye, mert nem annyira eltérőek egymástól a frakciók álláspontjai. Köszönöm szépen, köszönöm az ezzel kapcsolatban elvégzett munkát is. Reméljük, hogy senki nem lesz tényleg csalódott, és akkor majd tudunk legalább az októberi plenárison erről szavazni, és akkor elkezdődhet a háromoldalú egyeztetés. Én optimista vagyok, de hát hallgassuk meg először a Silva Pereiro kollégának adok szót. Üdvözlöm az előadót. A frakcióm kezdettől fogva támogatta a fast track eljárást, mert szükség van a változtatásokra, tempósan, de persze jó irányba kell ezeknek hatnia. Nyilván meg is kell még vitatnunk ezt a jelentést. Örülök, hogy egy kicsit későbbre került. Ezt el tudom fogadni, ezt az időtervet. Ahogy az előadó is elmondta, 69 módosítónk van, de ezek nem azt fejezik ki, hogy megoldhatatlan politikai ellentétek lennének köztünk, ezek technikai jellegűek, és optimisták vagyunk a jövő heti megállapodás tekintetében. Röviden ö, felvázolnék néhány fő gondolatot, amelyek a módosítóinkból kidomborodnak. Például a grandfathering-gel kapcsolatban vannak elképzelések, vagyis a szerzett jogokkal kapcsolatban. Ö, azt akarjuk, hogy a korábban megalkotott jog továbbra is érvényben maradjon, csak bővüljön, és pontosodjon, hogy ki a jogosultja az új intézkedéseknek. Tehát általában a jogosultsági kritériumokat pontosítanánk. Aztán a kielégítési sorrendben is ezzel kapcsolatban is vannak elképzeléseink. Szerintünk alapfeltétel kell, hogy legyen, hogy az eredeti első időszak egy év vagy hosszabb időszak legyen, és az új csőd eljárási kielégítési sorrend szabály kapcsán is tisztán látható legyen, hogy kik a kedvezményezettek, és milyen sorrendben. A nemzeti depozitorokra vonatkozó preferenciákat is picit pontosítanánk. Tehát ide, itt nyilván a nemzeti jog első körben a hatályos, függetlenül a kielégítési sorrendtől, ami azt illeti, hogy a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy korábban is feléphessenek, ha akarnak. Véleményünk szerint erre válasz igen. A kintlévőségek és régi adósságok vonatkozásában a tagállamoknak ezt meg kell adni, végül pedig a gyors hatályosulást támogatjuk, és mi két hónapos időszakot szeretnénk a hatályba léptetésre vonatkozóan. Ezek a fő témáink, ezeket még szívesen megvitatjuk a többi frakcióval a következő néhány nap során. Köszönöm szépen! ECR e frakció, Kamal úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentést, tömörök és többi elnék jelentést, a munkát. Konstruktív dolog lett volna ma szavazni, és ez mindenképpen az együttműködés jelezte volna. Eddig elég jó volt együttműködés, mi a bizottság javaslatot nagyban tudjuk támogatni, illetve a jelentés tervezetet is. Ezáltal egy új típusú adósságosztályt hoznánk létre. Néhány módosítónk van, a tagállami fizetésképtelenségi szabályok megváltoztatására vonatkozóan jogbiztonságra kell törekednünk, és ez szerintem megfelel a jelentéstevő elképzeléseinek. Kíváncsi vagyok, hogy többi frakció hogyan vélekedik erről. Persze ez még jobb lenne, ha ezt támogatnák, de kíváncsi vagyok a véleményükre. Hogy az ipar nem, hogyha az ipar bizonyos opcióit kötelezővé tennénk, az is nagyon érdekes lehetőség, meg kéne vizsgálni, hogy a zöldek módosítója mögött mire élik. Aztán, hogy rugalmasan, hogy rugalmasabban tudjunk kezelni bizonyos dolgokat, ez nagyon fontos, de az is, az is fontos, hogy a kivétel ne legyen erősebb, mint a szabály, mert akkor a szabályok értelmüket vesztik. Szkeptikus vagyok azon módosítókkal kapcsolatban, amelyek származékos ügyletekhez teszik hasonlóvá az adósságokat. Lehet, hogy önök szerint ez a legúttörőbb módszer, de szerintem ez nem igazán jó. Aztán, hogy legyen egy általános adóság letétes preferencia, ez nem lenne szerintem indokolt. Ezt szerettem volna mondani, de mondom, nagyon várom a többiek véleményét, kíváncsi vagyok rá, köszönöm. Köszönöm, Alde. Thierry Cornier. Is not here. No speaker for Alde. Nincs itt. Ki helyettesíti? Senki? Guétől van itt valaki? Marisa Matias Fabio De Mázi nevében, akinek azt hiszem most ugye gratulálni kell, mert mintha beválasztották volna a Bundestagba. Gratulálunk Fábiónak! Köszönöm szépen, Roberto! Ugyan nem én vagyok az árnyékrendtéstevő, de hát Fábio nem lehet itt, mert megválasztották, bekerült a Bundestagba. Ez azt hiszem elég jó ürügy, hogy ne jelenjen meg a mi ülésen, és a gratulációt továbbítom felé. próbálom a jegyzetei alapján elmondani a véleményét. Köszönet a jelentéstevőnek a konstruktív megközelítéséért. Néhány fontos módosítót beterjesztettünk, ezek véleményünk szerint fontosak olyan szempontból, hogy a megmentési rendszert hihetőbbé vagy biztosabbá tegyük. Ideális világban úgy gondolom, hogy nem csak azokat a, nem csak azokat az egy, nem csak azokat a cégeket, vagy bárki más kell megmenteni, amelyeknek rendszer, amelyek rendszer szintű problémát okoznak, de hát nem ideális világban élünk. Örülünk annak, hogy egy világos hierarchiát, hierarchiát hozunk létre, adóság kielégítés céljából. Reméljük ez működőképes lesz. De ezt nem egyszerű létrehozni. A no creditor worse off elv megnehezíti ennek a létrehozását. Sok a bankok Populár esetében többször előfordult az, hogy a hatóságokat beperelték a beruházók. A beruházóknak és az adófizetőknek jogbiztonságra van szüksége. Éppen ezért szeretnénk, hogyha az összes bankok által kiadott eszközt más felelősségeknek is alárendelik. A nem preferált adósság kategória egy újdonság. Nem értünk egyet a jelentéstevővel azzal abban, hogy a bankok bármilyen adósságot kibocsáthatnak, miután ez csak bonyolít, ez csak bonyolít a jelenlegi helyzetet, és nem lesz átlátható a helyzet ezáltal az egy éves minimum lefutási időt nem szeretnénk törölni. Úgy véljük, hogy olyanok nem árusíthatják, vagy olyanoknak nem árusíthatják az adóságot, akiknek nem tisztázott a státusz. Ami pedig a szerzett jogokat, szerzett jogok rendszerét illeti, jó lenne, hogyha nem a szerződéses a, ö, rendszernek egy alternatívát látják ebben a tagállamok. És mi is várjuk az elkövetkezetünkben, elkövetkezendőnkben a vitát. Lambert úr, hogy találta ki? Hogy találta ki, hogy ma én leszek Ernesto? Általában Sven szoktam lenni, de ma Ernest leszek. Spanyol ugyan nem beszélek olyan jól, de ez nem baj. Megpróbálom a lehető legélvezetesebben felolvasni a jegyzeteket, de ha valaki nagyon unatkozik, akkor jelezzenek, és akkor én is felébredek talán. Günár. Már régi ez a kettőnket összekötő szoros kapocs. Ne is mondjam ezt. Nem mondom. Gratulálok Günár. A tanácssal úgy látom sikerült megegyezni, tehát így már az első olvasatban is sikeresek lehetünk. Három dolgot szeretnék, szeretnénk még föleleveníteni, illetve elnézést el kell előre kell olvasni, biztos, hogy nem tértek, tehát három javaslatunk van. Az EKB vélemény alapján a non trayable liability esetében nagyon fontos, hogy legyen egy hierarchia, sokszor nem pénzügyi központok is használnak bizonyos eszközöket, ez végül is nem egyeztetett össze azzal, amit Said mondott. Fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen kockázattal rendelkeznek a különböző adóságok, hatékonyabban, szavahihetőbbé kell tenni, például a szanálási mm, alapot is. Második javaslatunk. Az adósság kielégítési hierarchiát szeretnénk még stabilabbá tenni. A cél az, hogy a non-preferred cillek kompatibilitási standardhoz tudjuk alkalmazkodni, ezt magam sem értem, amit most mondtam, de semmi baj. A harmadik javaslat. Van egy új eszközkategóriánk, eszközkategóriánk ezzel az új hierarchia változtatással. Jó lenne, hogyha MIFID szempontból komplex eszköznek számítana, a cél a beruház, vannak benne beruházás, beruházókat védő záradékok is, és ez nagyon fontos. De rendkívül fontosnak tartom azt, hogy az a összeférhetetlenségi problémákat is kezeljük. Hát ezt szerette volna mondani Ernest, és jó magam, remélem, itt még mindig vannak, akik nem aludtak el. Most pedig szavazni kéne, ugye? Thank you, thank you. We have... Köszönöm szépen. Hát ennél voltak már unalmasabb vitáink is. Márko Válli következik. Köszönöm szépen, köszönöm Filipnek ezt a, ezeket a javaslatok. Remélem, hogy ez a szép kapcsolat Günnár és Filip között majd folytatódni fog. Ami a fast track-et illeti, nincsenek gondjaink, de hát van itt egy új kategóriánk. Elképzelhető, hogy vannak itt intézményes beruházók, hát elvileg ők biztos alapokon állnak, és akár kockázatos beruházások is hajlandóak, de mi aggódunk. Például a nyugdíjalapok vagy a biztosítók is beruházhatnak ilyen típusú eszközökbe, úgyhogy erre nagyon oda kéne figyelni. Erről szólnak a módosítóink. Ami a csom, csomag többi részét illeti, ezekről az elkövetkezendő hónapokban már sokat beszélünk majd, itt elég sok fenntartásunk van, és úgy véljük, hogy a szanálási eszközt úgy hozzunk létre, hogy a bankok szétválasztása nem történik meg, hát ez politikai szempontból nem fenntartható. De jövőben, jövőben a vitában erről majd még beszélünk. Köszönöm. Köszönöm. Zanni úr. Sì, grazie, molto velocemente. Poi per... Köszönöm szépen, csak gyorsan. és várjuk majd a jelentéstevő által elkészített kompromisszumos módosítókat. Nos, a mi módosítóinknak három célja van. Egy, a világos legyen, világos legyen a struktúra, legyen egy egyértelmű, legyen egy egyértelmű védelmi zóna, a különböző kötvények, avagy, avagy megtakarítások részére, tehát a cél az, hogy az európai polgárok érdekeit így is védjük. A második fontos dolog az átláthatóság, tehát azt kell elérni, hogy mindenki számára világos legyen, hogy ezek alárendelt eszközök, amelyek bizonyos kockázattal járnak. Ezek olyan beruházások, tehát amelyek rendkívül kockázatosak lehetnek egy kis kereskedelmi beruházó számára. Sőt, az ilyen típusú forgalmat meg kéne nehezíteni. A az lenne, hogy például a részvények esetében ennek a forgalmazását csökkenteni lehessen, de erre nyilván nincs lehetőségünk. A mi fiddel ez két módon kapcsolódik. Az új eszköz esetében nem. Ezen, ebb, itt azt kell megvizsgálni, hogy mennyire helyes az eljárás. Tehát meg kell nézni azt, hogy a potenciális beruházó mekkora kockázatot vállal, ezt kell megvizsgálni a közvetítőnek. Elhangzott már a szocialisták részéről, és ebben egyet is értünk, hogy a, hogy az egyéves minimális futamidőt meg kell tartani. És ez véleményem szerint a korábbi jogszabályokkal is nagyobb harmonizáció tapasztalt. Szerintem ez nagyobb jogbiztonságot is jelent. Várjuk a közös munkát, illetve ezt várjuk a jelentéstevő kompromisszumos módosító javaslatait. Köszönöm. Itt van valaki a bizottságtól is. Kurin úr. Kérem, nagyon röviden szóljon hozzá, de mindenképpen meg akarjuk hallgatni, mert hasznosnak tartjuk, hogy a bizottság is nyilatkozom parancsoljon. Köszönöm szépen! Szeretném elmondani, hogy mi is nagyon pozitívan értékeljük a munkát, amely a tanácsban és a parlamentben zajlott eddig, és várjuk a háromoldalú egyeztetéseket. reagáljak néhány javasolt módosításra? Rendben, akkor talán tisztáznék néhány dolgot, és hozzászólnék néhány javasolt módosításhoz. Először is reagálnék a betét tesek, betét preferencia kérdésére egy nagyon konkrét insolvencia rankinget készítettünk, ahol különbséget teszünk a beruházók között, annak érdekében, hogy a bélin megvalósíthatóságát javítsuk. Ez nagyon fontos, hogy költséghatékony módon a tilak standardnak megfeleljünk, és hogy biztosítsuk a Bélin eredményességét. Nem vizsgáltuk meg a betétesekre vonatkozó preferencia javaslatot. Ez egy nagyon összetett kérdés. Ehhez testtanulmányt kell készíteni, és fontolóra kell venni az előnyöket és hátrányokat. Vannak bizonyos bank modellek, illetve üzleti modellek, amelyek a vállalati betétekre támaszkodnak az emre követelményeknek való megfelelésben. Nyitottak vagyunk az eszmecserére, de talán egy újabb javaslat keretében, miután mérlegeltük már az előnyöket és a hátrányokat. Ami a befektetők védelmét illeti, a mi javaslatunk megint csak a bankok inszolvencia rankingjére vonatkozna, ez volt a javaslat fő célja. Nyilvánvalóan a befektetők védelme egy nagyon fontos szempont. Vannak létező szabályok, a MIFID-ben lefektetett szabályok elég robusztusak, és nyilvánvalóan arra kellene elsősorban összpontosítani, hogy a meglévő szabályokat megfelelően végrehajtsuk, ahelyett, hogy módosítsuk azokat, mert úgy gondoljuk, hogy a meglévő szabályok elég jók. Inkább a végrehajtásra kellene a hangsúlyt fektetni. semmi ilyen különösebb érv nem támasztja alá éppen ezért, hogy erre vonatkozó rendelkezések szerepeljenek a javaslatban. Egyetlen egy kivétel lesz szerepel is a javaslatban, ez a kockázatokra vonatkozik. Úgy gondoljuk, hogy mindenképpen közölni kell, hogy milyen kockázatokkal jár egy olyan eszköz, amely az emrel és a télek alá esik, de ez a javaslat egy általánosabb CRR vagy CRR javaslat részét képezi. Emellett a szerzett jogokra vonatkozó lag is megfontolásokat tettünk, itt folytonosságra van szükség, nem szabad megbüntetni azokat a bankokat, amelyek jó szándékúan, jó hiszeműen igyekeztek megfelelni az emrelnek. Konkrét javaslatunk még egyelőre nincs, de folyamatosan egyeztetünk a kérdésről, és próbálunk megoldást találni. Összességében ennyit szeretem volna elmondani a főpontokkal pontokkal kapcsolatosan, hogyha van valakinek valamilyen konkrét kérdés, akkor természetesen szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. A jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy elmondhassa záró megjegyzéseit. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Régi jó barátomnak, Filipnek mondom, de úgy tűnik nem is figyel most rám. Eltávolodtunk egymástól, úgy tűnik. A BRRD-nek próbálunk megfelelni, a BRRD-nek próbáljuk megfeleltetni a hierarchiát. Másodszorban úgy gondolom, hogy a szakbizottságban egyetértünk abban, hogy a szerzett jogok területén világos helyzetet kell teremtenünk. Aztán úgy gondolom, hogy a sürgőségi eljárás érdekében minél közelebb kell kerülni a tanácsi állásponthoz. Nem érdemes különböző technikai megoldásokon dolgozni, csak azért, hogy különböző megoldásokon dolgozzunk. Továbbá, hogy ez az új inszolvencia osztály létrejön, és egy adósság esetében nincs meg az egyéves futamidő, nem tesz eleget a télak követelménynek, de más részről a bélén szempontjából elfogadható. Tehát semmi oka nincs, ahogyan az LKB is megjegyzi a javaslatában, hogy ragaszkodjunk ehhez az egyéves követelményhez. Mert hát attól, hogy nem tesz eleget az egyéves követelménynek, még mindig egy felhasználható bélin eszköz lehet. De erről még azért ö, folytassunk eszmecserét, egyébként pedig köszönöm mindenkinek, külön az árnyékjelentéstevőknek és a megjegyzéseket. Nagyon szépen köszönöm, hogy az elnök Mielőbb kitűzzük majd a szavazás időpontját. Megpróbáljuk úgy intézni, hogy a lehető legkorábban megszülessen a döntés, lehetőség szerint az októberi második plenárison, Persze ezzel nem előlegezzük meg a képviselők döntését, hiszen a sürgésségi eljárás biztosítani kellene, de nyilván nem vehetjük el a képviselők jogát, hogy ők döntsenek erről. Most a szavazás következik. Először is mindenkit szeretnék megkérni, hogy tartsunk egy teszt szavazást. Nézzük meg, hogy működik-e a rendszer. Megnyitom a szavazást. Lezárom a teszt szavazást. Rendben van, működik. Akkor most az én jelentés tervezetem következik, mondja az elnök az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előírő egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazítása. Szavazni kell bizonyos módosítókról, ezeket blokkokba csoportosítottuk, úgyhogy az A blokk következik először, mellette ellene tartózkodók elfogadva, B mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, C mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, G mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, E mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, F mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, G mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, H mellette, ellene tartózkodók elfogadva, I mellette, ellene tartózkodók elfogadva, J mellette, ellene tartózkodók elfogadva, K mellette, ellene tartózkodók elfogadva, L mellette, ellene tartózkodók elfogadva, M mellette, ellene tartózkodók elfogadva, most pedig a bizottsági javaslat módosított változatáról szavazunk, név szerint a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 46-an mellette egy nem szavazat, két tartózkodás mellett. Köszönöm szépen! Hát remélem, hogy ugyanilyen lelkesedéssel támogatják majd a jövőbeni módosításaimat is. Elnök úr, elnézést, nem akartam a szavazás közben közbeszólni, de lehet, hogy a következő alkalommal érdemes lenne a blokkokat is blokkosítani. Lehet, hogy akkor még gyorsabban menne a dolog. Persze, hát elgondolkodhatunk ezen is. A különböző jogi aktusokra vonatkozólag esetleg tovább csoportosíthatjuk a módosításokat, de hát szerintem mindenki örüljön annak, hogy nem egyesével szavaztunk a módosításokról. De legközelebb majd a többszörös blokkosítást is fontolóra vesszük. Köszönöm. Marisa Matthias vélemény tervezete következik, következik az egyenlőtlenségek elleni küzdelem, mint a munkahelyteremtést és növekedést ösztönző eszköz, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 42-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 45 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 46 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 74 mellette ellene, 47 mellette ellene, ellenőrizzük a 47-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed is rejected. Uh, for... Lezártam, elutasítva, 48 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 55-ös módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 57-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 64-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 65-öst visszavonták, 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 1-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 12-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 13-as módosító mellette ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 16-os módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, egyes, es kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24-es módosító mellette Igen, a 24-es következik. 24-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 27 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 28 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 29 mellette, ellene. Azt hiszem elutasítottuk, de jó le, jobb lesz ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Hát mégiscsak, maga ellen szavazott, 30-as módosító mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodók nem. A néppárt a 31-es mellett volt. Jó, ellenőrizzük a 31-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Most a szöveg így módon módosított változatáról szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. 39 igen szavazat, 9 nem, egy tartózkodás mellett gratulálok a jelentéstevőnek. Lezárom az ülést, a következő ülés Október 9-én lesz, délután 3 órakor kezdődik, és október 10-én reggel és délután is ülésezünk. Köszönöm.